Október közepén elkészíti a bizottság ezt a dokumentumot, és köszönöm a jelentését, uram, nagyon sokat segített ebben, köszönöm. Like to... Köszönöm, biztos asszony, és köszönetet szeretnék mondani a a Görens úrnak is. A következő napi rendi pont Francisco Sosa Wagner úr jelentése, energiainfrastruktúra prioritások 2020-ig, és azt követően Szosza Wagner úr parancsoljon öné a szó négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőnek a gyümölcsöző együttműködésért, és ezt azoknak a kollégáknak is szeretném, mond, szeretném mondani, akik a saját szakbizottságomból együttműködtek velem. 60 évvel ezelőtt jött létre Montán Unió. És azt gondolom, hogy ezt különösen szemelet kell tartanunk, hogyha az energia infrastruktúráról és az energia célokról beszélünk e, Európában. Az energia belső piac a megújuló energiaforrásokat helyezi elő, előtérbe, mint az éghajlat változásokkal szembeni küzdelem egyik eszközét. Nagyon fontos, hogy széleskörű forrásokkal rendelkezzünk. A Lisszaboni szerződésben van egy eh, fejezet, a 21-es, itt ezek a célok megjelennek, de az energiahálózatok összekapcsolása is megjelenik. Jelentésünk célja a különböző infrastruktúrák megváltoztatása, amelyekről a bizottság azt gondolja, hogy ezek eh, túlhaladottak és nincsenek összekapcsolva egymással megfelelően. Jelenleg a szélenergia az északi és keleti tengeren jelentős szerepet játszik. Nagyon fontos eh, Dél-Európában a napenergiát eh, fenntartható módon használni és fejleszteni. Fontosabb a jelentősebb tárolási kapacitások megvalósítása az elektromos autók segítségével. Ez új kapcsolódásokat, új hálózatokat tesz szükségesé Európában, de a harmadik országokkal való kapcsolatokban is. Nagyon fontos, hogy ezekben az években a megfelelő infrastruktúrákat létrehozzuk. Szükségünk van a kritériumokra a projektek kiválasztásánál, hiszen ezek európai fontosságú projektek. Nincsen szükség további energiaszigetekre. Nagyon fontos, hogy a projekteket megfelelő határidőkön belül tudjuk megvalósítani, és fontos, hogy ami az engedélyezést, az engedélyek kialakítását illeti, nagyon fontos, hogy ez ne legyen konfliktusokkal terhelt eljárás. Nagyon fontos a magánbefektetőket arra ösztönözni különböző ösztönzőkkel, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Az energia hatékonyság, az energia megtakarítása és az intelligens hálózatok az új céloknál nélkülözhetetlen elemek. Tudjuk azt, hogy az alacsonyabb energiaigény alacsonyabb energiaimport függőséget is jelent, illetve az infrastruktúrák jobb használatát. A jelentés célja legfőképpen az, hogy az engedélyek és licencek a különböző munkálatokhoz rendelkezésre álljanak. Nem lehet elfogadni azt, hogy az munkálatok vég nélkül tartsanak, azért, mert a lakosság ellenez bizonyos munkálatokat. A polgárokat éppen ezért időben meg kell kérdezni a projektekről, és hogyha nem valósulnak meg ezek a munkálatok megfelelő határidőkön belül, akkor szükség van az eljárásokra. Fontos, hogy biztos szabályozó keret álljon a vállalkozók mögött, és tudhassák azt, hogy milyen mértékben kötelezhetik el magukat. Az Európai Unió határain belül és kívül eddig nem volt európai lendület, egy olyan Európára van szükségünk, amely hangon szólál fel. Gyengék vagyunk, ami az energiaágazatot illeti, de fontos, hogy egyesüljünk, és fontos, hogy energia szempontjából euró, erős Európát eh, építsünk fel hiszen 60 eh, évvel ezelőtt alakult ki a Montán Unió, az Európai Unió bölcsője. Köszönöm. Látom, hogy jó párnan szót kérnek. Először Karicsónak adom meg. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi esam pie... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy döntéseket kell hoznunk, például amikor sampont, televíziót vásárolunk, vagy amikor a mobiltelefon szolgáltatót kiválasztjuk, döntések előtt állunk. Fogyasztóként választhatjuk a legalacsonyabb árat a legmagasabb minőségért, hiszen erről szól a verseny. Európában azonban az energia piac területén nincs választási lehetőségünk, például az elektromos áram, illetve a gáz vásárlásakor. Miért? Azért, mert nincsen megfelelő infrastruktúrális hálózat, nincs valós piac ezen a területen, amelyet a fogyasztó alkalmazhatna, használhatna. Az Európai Parlament kimondta, hogy az európai fogyasztóknak választási lehetőséget kell biztosítani, nem csak a szappan és a sampon vásárlásakor, hanem akkor is, amikor energiát vásárolnak. Szükségünk van erre a választási lehetőségre és a legalacsonyabb árra is. a modernizáció e a renovação da infraestrutura Köszönöm elnök úr a szót. A modernizáció alapvető feltétel, a fenntartható fejlődéshez, illetve a 2020-as stratégia célkitűzésének eléréséhez. Ezen kívül nagyon fontos, hogy megteremtsük az energiabiztonságot is. Ehhez a rendelkezésekben ö, foglaltakat javítani kell. Innovatív projektekre van szükség, olyanokra például, mint az Azori-szigeteken ö, folyó projekt a megújuló energia keretén belül. Meg kell határozni a prioritásokat, és koncentrálnunk kell a végrehajtásra is, hiszen így lehet jobban végrehajtani a projekteket, jobban megvédeni az európai érdekeket. Ami az energetikai kérdéseket illeti, össze kell fognunk mert figyelembe kell vennünk mindenféle aspektust. Nem szabad elfedkeznünk a környezetvédelmi kérdésekről sem, sem közel, sem hosszú távon. Fentartható energiára van szükség az állampolgároknak, amelyeket meg is tudnak venni. Köszönöm szépen. Mikolásik úr. Kedves kollégák! A Lisszaboni szerződés jogi alapot teremt az EU számára az energetikai politika vonatkozásában a jobb összekapcsolódás létrehozása terén, illetve az energiahálózatok megteremtése terén a 2020-as stratégia célkitűzésének elérése érdekében. A kohéziós politikát is bevonhatnánk ebbe a törekvésbe. Először is, ami az európai területi együttműködést illeti, lehetővé teszi a jobb minőségű határokon átnyúló együttműködést, amelybe bevonható a helyi energiaforrások tára is. Helyi, regionális és európai szintű összefogásra van szükség, annak érdekében, hogy valóban megteremthessük az összeköttetését a hálózatok között. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Figaréd asszony következik, parancsoljon. Obrigada, senhor prezident. Não é mais sublinhar a Köszönöm szépen, elnök úr. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az energiai piac fontosságát, megfelelő energiai, energiapolitikára van szükség 2020, illetve azon túl is. Megfelelő gyakorlatot kell kialakítani, ehhez beruházásokra van szükség, különösen a hátrányosabb gazdasági helyzettel rendelkező országok számára teljes körű liberalizációra van szükség, de ezzel energiaszegénységet okozhatunk. Nagyon fontos lépéseket kell tehát foganatosítanunk, megfelelő politikát létrehozni, amely hozzáférhetővé teszi az energiát mindenki számára egyenlő, egyenlő módon. Fönn kell tartani az állami ágazatot, az állami vállalkozásokat, amelyek lehetővé teszik a nehézséggel küzdő régióknak az energiához való hozzáférést meg kell győződni arról, hogy mindenki számára hozzáférhető az energia, és nem szabad az energiaszegénységet súlyosbítani, hiszen nagyon sok, nagyon sok millió család nem tudja például fűteni a lakását. Kelly úr, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ez a kitűnőre jelentéshez, az energiáról. Ő azt mondta, hogy az európai érdekek meghatározóak. Elérkezett az ideje annak, hogy elkezdjünk az európai érdekekről beszélni, nem a multinacionális cégek és nem is az egyes tagországok érdekeiről. És hogyha jobban állunk energiaügyben, akkor hozzájárulhatunk a világ fejlődéséhez is. 2050-ig teljesíteni kell a 20-20-20-as célt. A bio, szoláris, napenergia, szélenergia és egyéb eh, energiaforrásokra kell támaszkodnunk hogyha Európában a fosszilis erőforrások vannak, azok, ezeket fejleszteni kell, hiszen annál nagyobb esélyünk lesz arra, hogy egy hangon szólaljunk fel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló Paska úr ebben a körben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt asszony, Az Európai Parlament az energiainfrastruktúrákkal kapcsolatban elfogadott egy koncepciót, és az elfogadott energia útvonalakat 2020 után fogják megvalósítani. Hogyha 2020-as időpont után nézzük, akkor az energiainfrastruktúra olyan formákat vehet fel, amely az új igényekre is felhívja a figyelmet, hiszen lesznek új igények. A jelenlegi források nem tudják az energia új formáit szétosztani, éppen ezért egy új megközelítést kell alkalmaznunk az energiával kapcsolatban, és a prioritásoknak egyértelműeknek kell lenniük a 2020-as célokat illetően. Nagyon fontos jövőbe tekintenünk, és Európa jövőbeni gazdasági fejlődéséhez igazítani mindezt. Azt gondolom, hogy ez a koncepció mindennyiunkat érdekli. Köszönöm szépen, most Malmström biztos asszonynak adom meg, és kíváncsian várjuk a bizottság prioritásait. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság üdvözli az önök eh, kezdeményezését a 2020 és ez az utáni időszakra vonatkozó energia infrastruktúra prioritásokat illetően. Köszönöm szépen a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők eh, konstruktív együttműködését. Az energiahálózatok, az energiarendszerek szívében találhatóak, és a biztonságos energiahálózatok nélkül nem tudjuk elérni az energia célokat Európában. Az elkövetkezendő évtizedekben az energiarendszert jelentés mértékben át kell alakítani, és ez jelentős kihívásokat, de lehetőségeket is hoz majd magával, ami a közlekedést, az energiafogyasztást és szétosztást illeti. Az energia infrastruktúrák kulcs katalizátor szerepet töltenek be a kibocsátási célok csökkentésének elérését illetően. Az Európai Tanács februárban hangsúlyozta a tagországok közti szolidaritás mobilizálását, és fontos, hogy a megújuló energiaforrásokra is hangsúlyt fektessünk. Az új energia infrastruktúra politikának meg kell változtatnia a hálózatok fejlesztését és kialakítását is. Éppen ezért ez ennyire fontos az Európai Unió jelentése. Az elmúlt évben a bizottság egy kommunikét fogadott el a stratégiákról és a prioritásokról, és az feladatokat szeretném hangsúlyozni. Nagyon fontos az északi tengeren a szélenergia összefogása és a napenergia a déli területeken. Nagyon fontos a források közös felhasználása koordinált módon. Az interkonnekciók kialakítása Dél-Nyugat-Európában, a megújuló energiaforrások jobb kiaknázása, illetve a gázáramok rugalmasságának erősítése. Nagyon fontos, hogy az európai piac izolációját megszüntessük, és az energia szigeteket is. A prioritásokról a konkrét projektekre kell áttérnünk, konzultációkra, az engedélyezésekre és a helyszínen történő építkezésekre. Éppen ezért ennyire fontosak az energiainfrastruktúrákról szóló prioritások. Nagyon fontos a finanszírozás megfelelő biztosítása. Több mint 200 eh, milliárd euróra van szükségünk, és ez a befektetés nem fog magától megtörténni. Az elmúlt héten a bizottság elfogta, elfogadta a következő pénzügyi keretet, és 1,9 millió uniót irányzott elő 2014-től 2020-ig az energiainfrastruktúrák fejlesztésére. Speciális energia ügyi finanszírozásra van szükség azért, hogy a közös eh, éghajlat és energia célokat támogassuk. Nagyon fontos a versenyképes energia erősítése és hozzáférése hozzáférhetősége minden polgár számára. Egy ilyen jellegű alap kialakítását az Európai Bizottság támogatja a bizottság nagyra értékeli az ajánlásokat a mai jelentésben, különösen ami az energiainfrastruktúra projektek prioritását illeti. Az érintett résztvevők jobb bekapcsolása ebbe a folyamatba szintén meghatározó. Mindezt megfontoljuk majd az elkövetkezendő jogalkotási javaslat keretében. Ebben az évben ősszel fogjuk ezt a munkát elvégezni, és várjuk az együttműködést a parlamenttel. Köszönjük az eddigi támogatásukat. Köszönöm szépen. I thank you, Commissioner, and I also thank to... Köszönöm szépen, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek és Szosza Wagner úrnak. Most pedig nézzük a következő napi rendi pontot de rossz a jelentés, általános érdekű szociális szolgáltatások. A téma